Úgy látom, mindenki nagyon vidám, nagyon örülök. Van azonban egy kevésbé örvendetes hírünk, ma reggel egy olyan dologról kell beszélnünk, amiről már tegnap döntöttünk. Kérem mindenkit, hogy tegye fel a fülhallgatót. Nem akarok angolul beszélni, mert megpróbálok nagyon korrekt lenni. Tegnap este a koordinátorok ülésén, e-mailben mindenki már értesült erről, döntöttünk arról, hogy a Nairobi ülés alkalmával Sabine Ferhaen képvisel bennünket. Kucsec képviselő képviselt bennünket sok éven keresztül, és Sabine Ferhaen most vele együtt, hogy is hívják, az Internet Governance Fórumban részt vesz. Ez a fórum, mint ahogyan tudják, Nairobiba utazik. Az elnökség úgy döntött, hogy csak hárman utazhatnak Nairobiba. Ketten mindig az ITRE-ből mehettek, és egy a kult szakbizottságból. Tegnap este megkaptam az iratokat, miszerint az ITRE két embert küldhet, egy ülést a néppárt delegált, egy embert, egy spanyol néppárti képviselő utazik, a második hely üres volt még. Tegnap este abból indultunk ki, hogy a szocialisták még nem töltötték be ezt az egy helyet, ezért, és valószínűleg arra várnak, hogy mi mit teszünk. Tegnap este ezért úgy döntöttünk, szavaztunk tegnap este, szavaztunk. Arról szavaztunk, hogy Szabéne Ferháján a mi szakbizottságunk képviselőjeként vegyen részt ezen a fórumon. Ma reggel erre föl érkezik egy levél Royal úrtól, aki sajnos nagyon későn küldte el a levelét, és amelyet Royal úr ma már biztosan nem küldene el egyébként, mert ő sem fért hozzá bizonyos dokumentumokhoz. A parlament elnöksége ugyanis úgy döntött, úgy döntött tehát, felolvasom. And at the request of the political groups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 hogy nem lehetséges, hanem hogy kell, hogy legyen egy sztor tag ezek közül. Most van egy kis problémánk. Tegnap nekem azt mondták, hogy az ITRE szakbizottság a második helyet még nem töltötte be. De azt mondták nekem, hogy egy spanyol szocialista lesz a stoa ban és az itrében, hiszen az, aki az ITRE második helyén csücsül, annak kell, hogy az itrével és a sztoával is legyen valami dolga. A szocialisták panaszkodtak, és tegnap döntést hoztunk az előfeltételekről. És akkor most megint német. Ha a Dehant rendszer szerint szavaznánk, akkor világos lenne a helyzet, hogy nem két nem három szocialista utazik nevezetesen, hanem hogy vagy egy vagy kettő utazik közülük. A probléma az az, hogyha így folytatjuk, akkor a végén három spanyol képviselő fog Nairobiba utazni. Egy spanyol szocialista itt, a mi szakbizottságunk köréből, egy spanyol szocialista képviselőnő, aki az ITRE és a STOA, STOA-ban is ott ül, és egy spanyol néppárti képviselő. Hát nincs nekem bajom Spanyolországgal, de hát ez a fórum nem egy spanyol harctér, mondjuk így, és azt hiszem, hogy itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Ma reggel, figyeljenek kérem, tehát ma reggel beszéltem Royal úrral. Royal úr sem ismerte az elnökök értekezlének ezt a döntését. Azt mondtam neki, hogy tegnap este megválasztottuk Ferhajen asszonyt, és kértem őt, hogy az itrebéli szocialista kollégáit kérje meg, Bádja Ikucse asszonyt, aki ott pottag, tehát hogy őt ismét jelölje, mert ezzel akkor két legyet ütnénk egy csapásra. Úgy gondolom, hogy a szocialista kolléganő feladata, hogy meggyőzze saját kollégáit, hogy a szociáldemokraták helyettes frakció vezetője elfoglalhatja ezt a helyet. Tehát nem, ez nem egy stoa hely. Royal úr tehát úgy döntött, hogy ez nem így van, nekünk most döntenünk kell arról, hogy mit tudunk tenni. Hannibal asszony parancsoljon. Yeah. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Az történt, hogy a koordinátorok ülésén úgy született meg a döntés, hogy nem állt rendelkezésünkre az összes információ, ezért vetem fel ismét ezt a kérdést. Szerintem vissza kell térnünk erre a problémára, csak hogy legyen világos, hogy mi is történt. Igazából egy döntés született, és az, hogy az ITRE egy néppárti tagot fog küldeni. Döntés a szeméről, aki a stoát fogja képviselni, még nem született. tegnap esti szavazás annak alapján történt, hogy Badia asszonyt lehet jelölni az ITRE által. És akkor mi néppárti tagot küldünk. Szeretném, hogyha visszatérnénk erre, hiszen nem ismertük az összes tényt. Ez megtörténik, új fejlemények kialakulnak, ezért kell visszatérni ezekre az ügyekre. Badia asszonynak rengeteg tapasztalata van ezzel kapcsolatban, már egy ideje foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy a folyamatosság szempontjából egy ilyen fontos területen jó megoldás lenne. Az elnök asszony mikrofon nélkül kezdte. Jó, akkor most nem mehetek bele a részletekbe még egyszer. Badia asszony nagyszerű, a legjobb, de már háromszor ott volt ezen az ülésen és a KALT bizottság arra a következtetés jutott, hogy talán legyen egy lehetőség arra, hogy egy új képviselőnek esélyt adjon, hogy ugyanezt megtegye. És ő az ITRE-ben lehet küldött. Tehát visszatérhetünk az ITRE-hez, én beszélek rajlal, és maguk pedig beszéljenek az itrésekkel, a néppártiakkal, bocsánat. És akkor Badi asszonyt el lehet küldeni az ITRE-ből. Jó, azt hiszem, hogy most mindenki tisztában van a problémával és a tényekkel. Akkor most ragaszkodjunk az, amit tegnap este mondtuk, és, ró, és legyen ez. Royal úr kész erre a változtatásra, azt mondta ma reggel, ő nem tudta, hogy a sztoával mi a helyzet. Hát én ezzel nem vagyok elégedett, mondja a képviselőasszony, mert nem veszük figyelembe azt, hogy új információt kaptunk. Tehát azt gondolom, hogy újabb szavazást kéne tartani annak fényében, ami ma reggel kiderült. Jó, mondja az elnök asszony. Akkor, ha nem tudunk ragaszkodni ahhoz, amiről tegnap szavaztunk, akkor ma is szavazunk. Ezt szeretnék? Hát szerintem nincs más alternatíva, mondja a képviselő asszony, mert új helyzetben vagyunk. So, because not all So, okay. you know the... Jó, akkor tudják, hogy nagyon egyszerű a szavazás, a koordinátorok szavaznak a frakciójuk nevében, jó? Kezdjük. Korea asszonyal mellette van. Fasul. Tegnap hozták ezt a döntést, ugye? Hannibal asszony, ő támogatja Badiát, a következő frakció, a liberálisok. Kérem tegnap vagy ma, ittre vagy, kicsodák. Ugyanaz az álláspontunk, mint tegnap a mi frakciónknak. Badia. Uh, ECR? ECR. Tegnap sem akartam, ma sem akarom, de nem fogom megváltoztatni a tegnapi véleményemet. Uh, Van-e még más valaki, más frakció? Ő nem koordinátor, nem akar szavazni. Akkor lezárom a szavazást, és Fáhány asszonyt szavaztuk meg. A Hannibal asszony. Ha ön nem teszi meg, akkor majd megteszem én, és beszélek Roylurral. Ő azt mondta, hogy a szocialistákhoz is elviszi az önök döntését, de hát ön szocialista, nem én, én Badiát támogattam, és remélem maga is. Akkor most következik a Bocs. szavazás start with the European schools first, Mr. Yeah, so we do, just, I just have to make order in my papers here. So, wir fangen an mit... Uh... Kezdjük tehát. Legyen meg mindenkinek a szavazókártyája. Sose tudni, ez nem egyszerű mindig. Wir fangen an mit Kezdjük akkor Kavada úr jelentésével kéri a szót, Kavada úr? Szeretne még valamit mondani a szavazás előtt? Elnök asszony, nagyon rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki ezt a le, munkát a lehető legkönnyebbé teti ezen a mai napon, ami a francia nemzeti ünnep. Duplán szeretnék nekik köszönetet mondani. Nagyszerű. Jó, akkor énekeljük el a Marseillaise-t. Nem, nem, nem, azt inkább nem tesszük mégsem. Legközelebb egy kezdeményezésünk lesz, hogy a himnuszukat megváltoztassuk, jó? 15 néppárti tagunk van, ez hárommal több, mint kellene. Veronik, rendben van? Jó. Kezdjük a szavazást. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Júri 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Júri 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Juri 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 71 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77 visszavonták, 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás ez okafogyott. Ja, ez mind okafogyott. Elnézést, elnézést. 84-es mellette, ellene. Még egyszer, 84-es. 84 mellette, ellene. Tartózkodás. Jó, hát erről elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Hét hét, tehát elutasítottuk. 85-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 86. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 88-as és 89-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutas, elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 102 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 105, 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 105 mellette, ellene, még egyszer. 105. E, kihagytam a 105-öst mellette, ellene és elfogadva. 106-os megvolt, 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ja igen, ez okafogyottá válik, elnézést. Hát megbökhettél volna. A te hibád nem az enyém, ugye? Büdzsé 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 118 mellette, ja ezt visszavonták, budget 4, 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Budget 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 22-t visszavonták, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 127-es visszavonták, visszavonták, igen. 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 100 144-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes preambulumba kezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos és hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenegy visszavonták, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13 visszavonták, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, B. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, C és D mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 és 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C preambul bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es visszavonták, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, és 30-as, és 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene, tart- tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34, 35, 36, 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. K. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. D a budgettől, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, B, a budgettől, ezt az M eh, fedi, tehát nem kell róla szavazni, végső szavazás a kártyákkal kérem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-2, gratulálunk Kavada úrnak. Ez egy ajándék a július 14-e alkalmából. No, no, for sure not. No, no, no, no, no, no. I'm not so bloody this morning. Uh... Nem vagyok ma annyira véreskezű no, I mean, I, I, I, I... During <laughs> the war, huh? That, goes very well with the Marseillaise. Huh? A Marseillaise nagyon jól hangzana. Never deliver. Never deliver. So, Katarina, do you want to have the floor? Katarina, kér szót? Nem? Rendben van? Rend. Mondjál valami szépet. Jó, nagyon röviden. Szeretném megköszönni az összes politikai frakcióból az árnyékjelentéstevők munkáját, és remélem, hogy mindenkinek tetszik ez az elfogadandó dokumentum. Kezdjük a szavazást, mondja az elnök asszony. Okay. So a lot of, of... Should we, should we sometimes, uh néha, hogyha az az érzésük, hogy össze lehet fogni, akkor mondhatom, hogy egy, kettő, három együtt? Who is in favor of 1, 2, 3? No, you're not? Okay. Ki támogatja azt, hogy legyen ez az 1, 2, 1, 2, 3 megoldás? Senki, jó? No, are you in favor to vote together? 1, 2, 3. Szavazhatunk tehát róla együtt? 1, 2, 3-ról? Egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös megvolt, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös jön, ugye? Miért nem a Marek Migánszki? Módosító, miért nem a tízes? Jó, tizenötös. Jó, szavazunk a tízesről. Ki van mellette? Tízes, ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 11-en ellen elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, még egyszer 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es, és ha... Tessék? Azt mondták nekem, hogy a 28-ashoz ugorjunk, de Szavazhatunk a 23-asra. A 23-ast 23-as okafogyott, a 25-öst pedig visszavonták. Tehát a 28-as jön, 28-as, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29-es és 30-as együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os jön, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40, nem, mégsem, 39-es és 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom az elektronikus szavazást. 55-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-an mellette, 6 ellene 50. 6-osat visszavonták. Most jön 6 módosító jelentéstevőtől mindannyian. Mellette vagyunk? Összefoglalhatjuk ezt? Nem, egyenként szavazunk. Jó, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59 mellette, Migelszki úr, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jó, végső szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-an mellette ketten ellene, köszönöm szépen, köszönjük Nevedelova asszonynak. back now and we do the budget It's a budget, this one. So, now we go to... Jó, akkor most jön a budget szavazás. Ez a híres papíros itt. Hi. Hát, <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Én is természetesen szeretnék megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Mindenki nagyon figyelmesen hallgatott, és rendkívül együttműködő partnerek voltak az egész folyamat során. Szeretném a titkárságnak is természetesen megköszönni, és a politikai tanácsadóknak is a nagyon szakmai iránymutatásukat. És még egy óriási köszönet illeti az elnök asszonyt is, aki nagyon érdeklődött, és ezt köszönöm szépen. Ez a szabad szakbizottság most már nagyon világos jeleket tud küldeni a bizottságnak és a tanácsnak. Felnőttünk a feladatunkhoz, az oktatás és a fiatalság, az ifjúság tekintetében, úgy, hogy közben a gazdasági növekedést elősegítsük, és megbizonyosodjunk róla, hogy Európa felkészül a 21. század kihívására. A 45 millió euró egy óriási előrelépés, a második nagyon világos jelezés a sportot illeti. Ez a bizottság mutatja, hogy egységesen támogatjuk a sportprogramokat. A pénzügyi erőforrásokat pedig szeretnénk előteremteni ezekhez a programokhoz. És végül egységesek vagyunk az átláthatóságért folytatott küzdelemben, amikor a kommunikációs és politikákról és a stratégiai projektekről van szó, és hogy az egészet összefoglaljam, nagyon várom azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban tovább folytassuk az együttműködést, különösen, hogy nagyon jól sikerült eddig együtt is kooperatív szellemben együttműködnünk. Köszönöm mindenkinek, köszönöm az elnökasszonynak. Thank you, Mr. Lockegaard. It was a difficult work, I know. And... Köszönöm, Lockegaard asszony. Nehéz volt ez a munka, és látjuk ezt akkor is, amikor az előttünk álló dokumentumba tekintünk. Az első oldal következik. Mondjam mindig ezeket a számokat? Ezeket a hatalmas számokat? Németül mondom, jó? 5800-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5801 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5802 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5803 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5804 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Csak az utolsó három számot mondom. 805-ös mellette. 0,5-ös, tehát akkor mondom ezt, mellette ellene tartózkodás elutasítva 0,6-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva 0,7, mellette ellene tartózkodás elutasítva 0,8, mellette ellene tartózkodás elutasítva 0,9, mellette ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-eset visszavonták, 20-as mellette, tehát 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Freudi hiba, mondanánk mi Németországban. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette. Ja, ez okafogyott. Ó, egész a 29-esig mehetünk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene, ellenőriznünk kell, megnyitom az elektronikus szavazást a 30-asról, lezárom a szavazást, 11-en mellette, 14-en ellene, elutasítottuk. Hol is voltunk? 31-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás még egyszer, 36, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elnézést, azt mondja, nagyon sajnálom. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5838-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Negyvenkettes oka fogyott, nem? Én az ön papírját követem, az ön listáját. 44-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A kompromisszum Ez csak a kompromisszum szövege? Ja, hogy a végére értünk, nagyszerű! Jó, akkor most szavaznunk kell a jelentéstevő mandátumáról, mert van itt egy határidő kérdés. Mellette ki van a mandátum mellett? Ki bízik Lokegárd úrban? Ki van ellene? Senki. Még Migászki úr sem ellenzi. Nagyszerű. Nagyon köszönöm. So, hogy ma megy jetzt? Costa. Um, Mrs. Costa. Mrs. Costa. Yeah. Yeah. I apologize, Lokegard. Elnézést kérek, Lokegard úr. Maga nagyszerű. Mint ahogyan Trüppel asszony is az volt. Ez mindig egy hálátlan feladat, de hát nem találom a papírjaimat. Silvia Costa. Silvia Costa jelentés. Voting list I don't have. Give it to me. Can Veronique give me a voting list? Veronik, adj nekem egy szavazólistát, mert az enyém nincs meg. We come to Don't disturb me, I'm too old to be... Uh, ne zavarjanak, mert túl öreg vagyok én már ehhez. Silvia, no it's Silvia Costa. Okay, fine. Jó, a Silvia Costa szavazás jön. Kezdjük tehát az egyes kompromisszummal. Costa asszony, elnézést, mondhat is néhány szót még. Jó. Csak annyit mondanék, hogy megköszönöm a kollégáknak a munkát, amit végeztek. Remélem, hogy az eredmény hasznos lesz mindenkinek, és a szegénység elleni platformnak is, ami a parlamentben alakult. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mell... elnézést. Kilences mellette, kilences mellette, ellene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 ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette, elutasítva, elutasítva, elnézést, 34-es elutasítva, 35-ös mellette, ellene. Ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom. 17-es mellette, 80 ellene. 36-os mellette, ellene. Még egyszer. 36-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 40-es mellette, A tartalomra vonatkozik, hogy törölve. 40-es tehát mellette, ellene, elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, ketten ellene, elfogadtuk. Gratulálunk Szilvia Koszta asszonynak. Mi jön most? Most tehát a Takula szavazás következik, a gazdasági koordináció európai szemesztere. Doch, ich hab's, ich hab's. Macht jetzt nichts, komm. Dankeschön, ich hab's gefunden. So, Herr hát Takula, du... Takula úr, szeretne-e szólni? Kérje a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatott a munkámban. Szeretném megköszönni a munkatársaknak, az árnyék jelentéstevőknek itt a szakbizottságban a munkájukat. Remélem, hogy sikerre visszük a szavazást. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Há, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett és 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum e- mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es, két részben, első rész me- mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-an mellette, ketten tartózkodtak, gratulálunk Takkula úrnak. So, non Jó, akkor most a 13-as napi rendi pont következik. A sport európai dimenziója címmel. Santiago, tiéd a szó, parancsolj! Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy pillanat türelmet kérek. Rendet kell raknom az irataim között. Bueno, improviso improvisos igual, tengo en inglés. <laughs> Sí. <laughs> eh, <clears throat> bien, eh, hemos tenido ya dos... Nos tehát. Volt már két eszmecserénk erről a témáról. Ezeknél a vitáknál már elmondtam, hogy milyen irányba mutat a jelentés. Sok-sok megbeszélést tartottam különböző szervezetekkel, a tömegsporttal foglalkozóktól egészen a hivatásos sporttal foglalkozókig. Megpróbáltam mindezt összefoglalni a jelentés tervezetben. Sajnos kevés hely állt rendelkezésre, a jelentés számára, azonban remélem, hogy az árnyék jelentéstevők támogatásával és a többi szakbizottság beli jelentéstevő segítségével sikerül majd még javítanunk a jelentés szövegén. Szeretném felolvasni az első preambulum bekezdést, hiszen az gyakorlatilag már meghatározza az irányt. Ez a rész azt mondja, hogy a sport hozzájárul az Európai Unió stratégiai céljainak megvalósításához alapvető pedagógiai és kulturális értékeket hordoz, valamint az integráció motorjaként is működik, mivel nemtől, etnikai származástól, vallástól, életkortól, állampolgárságtól és szociális körülményektől függetlenül valamennyi polgárhoz szól. Ezzel szeretném gyakorlatilag nyilvánvalóvá tenni, hogy a sportnak egy átfogó szerep jut Pontosan átnéztem a biztos asszony közleményét is, elolvastam azt részletesen, úgy gondolom ez egy nagyon jó közlemény, amely az Lisszaboni szerződés 165-ös cikkére támaszkodik. Az Európai Unió ezzel a cikkkel először kapott illetékességet, illetve hatáskört, ami a sport területét illeti. Felosztottam fejezetekre a jelentést, először is az első a sport társadalmi szerepével foglalkozik. Itt természetesen utalok az iskolai sportoktatás jelentőségére, valamint a fogyatékkal élő sportolók számára nyújtott támogatásról és a doping ellene, elleni küzdelemről is szólok ebben a fejezetben. Szeretnék utalni arra, hogy a doping termékekkel történő kereskedés a tulajdonképpen a kábítószer kereskedelemhez hasonlatos. És egy további dolog, amely a szívügyünk, a sportolók jövője. Értem ez alatt azt, hogy fel kell őket készíteni arra, hogy a sportkarrierjük lezárultával egy emberhez méltó élethez is joguk van. Egy fontos téma, melyet fontosnak, egy további téma, melyet fontosnak tartok, a huligánok, rendbontók, hozzáférésének korlátozása a sportrendezvényekhez. Egy európai nyilvántartást kellene létrehozni a célból, hogy ne férjenek hozzá sportrendezvényekhez. A másik szempont a sportgazdasági vetülete. Az illetékes lengyel miniszterrel már beszéltünk erről tegnap a soros elnökség nevében. A sport fontos szerepet játszik az európai GDP szempontjából, de természetesen fontos szerepet tölt be az önkéntesség szempontjából is. Az önkéntesek nélkül ugyanis teljesen lehetetlenné válna azokat a sporteredményeket fenntartani, amelyeket Európa fel tud mutatni. Az európai sportmodell a sportegyesületekre, sportklubokra támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy az önkéntesek és a sportegyesületek és sportszervezetek a tartó pillérei az európai sportnak. Egy további fontos pont, az elismerése a tulajdon jog elismerése különböző sportrendezvényeken, ez rendkívül fontos, hiszen hozzájárulhat a bundázás és a sport csalás elleni küzdelemhez. Ez az egyik nagy kihívás, amely előtt állunk. Emellett a szövegben megfogalmaztam azt a követelést is, hogy a sportot a strukturális alapok segítségével kellene támogatni, úgy gondolom ez rendkívül fontos pont, és fontos volna, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe vegye, hiszen a sportra fordított összegek sohasem elegendőek, éppen ezért az európai strukturális alapokat felhasználhatnánk e területen, hogy támogassuk a sportot. Egy további fejezet a sportszervezéssel foglalkozik. Elmondtam már, hogy hogyan néz ki az európai sportmodell, ezt mindenképpen meg kellene őriznünk. Emlékeztetek arra is, hogy a jó kormányzás, felelősségteljes irányítás a sportban szintén egy fontos előfeltétel és hogy mindenek előtt az átláthatóság és a demokrácia érvényesülése is fontos a sportban is. Emellett hangsúlyozom a jelentésben, hogy fontos elfogadni, illetve fontos gondoskodni arról, hogy a sportegyesületeknek címezve a sportolók egyfajta kiegészítést, támogatást kapjanak, emellett a, egy európai nyilvántartást kellene létrehozni, a sportmenedzserek számára, annak érdekében, hogy egy jobb ellenőrzést tudjunk gyakorolni. Gondolok itt azokra a menedzserekre, akik maguk foglalkoznak a játékosok átigazolásával. Ez nagyon fontos a sportegyesületek átláthatósága szempontjából, a pénzügyi átláthatóság szempontjából, és egy másik fontos pont, amelyet szintén említettünk tegnap, amikor a lengyel soros elnökséggel értekeztünk, hogy legyen egy, egy büntetőjogi szabályozás Európában, amely a bundázás és a sportcsalásra vonatkozik, hiszen ez egy valós bűncselekmény. Említem a jelentésben továbbá a Nemzetközi Sportbíróságot, amely esetleg Európában is megnyithatna egy képviseletet, jelenleg a székhelye Svájcban található. Van már precedens se ennek, például a Nemzetközi Sportbíróságnak van egy képviselete Ausztráliában és az Egyesült Államokban is. Egy további pont a harmadik országokkal folytatott együttműködés, főként a kalózkodás témája fontos itt, ezért ezeket a, ezeket a kérdéseket nagyon fontos megemlíteni a harmadik országokkal folytatott kapcsolatokban, és a sportszervezeteket, egyesületeket fel kell szólítani, hogy főként a fiatalokkal, gyermekekkel foglalkozzanak. Hogyha egy fiatal vagy gyermeket felvesznek egy ilyen sportegyesületbe, akkor fontos, hogy az adott egyesület foglalkozzon az illető személlyel, és ne hagyja magára. Az európai identitás erősítése a sport terében egy további pont. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy a sport európai napját szervezze meg, Mindenféle európai nap létezik már, ez egy olyan nap lehetne, amikor minden tagállam dönt arról, hogy milyen rendezvényeket szervez meg. De ez egy nap lenne, amikor a sportot ünnepeljük és róla emlékezünk meg. Emellett pedig egy európai, a sport európai fővárosát is ki lehetne nevezni, természetesen a szükséges keret belül. Aztán a az országban adott, illetve az Európában gyökerező sportok kártáját is létrehozhatnánk, és értemes lenne egy fesztivált szervezni, ahol az Európában gyökerező sportokat bemutatják és javaslom továbbá, hogy legyen egy mobilitási program a fiatal sportolók számára. Nem tudom, hogy az Erasmus keretén lehetne ezt megtenni, de mindenképpen érdemes ezt is megfontolni. Egy további pont. Egy brit labban volt egy, megjelent egy cikk, erről, de nem ismerték igazán ezt a tematikát. Én minden esetre azt javasol, javaslom, hogy a nagy sportrendezvényeken vonják fel az európai zászlót is, és a következő, ez csak egy ötlet. Csak egy ötlet. El lehet fogadni, vagy el lehet utasítani, de ez egy, csak egy ötlet. Egy felvetés. Hogy a a sportolók, a tagállamok sportolóink trikóján legyen egy, legyen képviseltetve az európai zászló, az európai lobogó, és a sportegyesületek vagy elfogadják, vagy elutasítják, maguk döntetnek erről, de érdemes lenne ezt is felvetni. Köszönöm szépen a titkárságnak a támogatást a jelentés elkészítéséhez, és köszönöm természetesen mindenki másnak is, aki velem együttműködött. A néppárt képviselői, az irodám munkatársai, nagyon sokszor négy szem közt is megtárgyaltuk, megvitattuk ezt a témát. Szinte egyhangú támogatást tapasztaltam itt a szakbizottságon belül, ami a sport témakörét illeti. Kíváncsi vagyok a véleményükre, várom a módosítókat, és kérném a titkárságot, hogy a módosítók benyújtásának határidejét hosszabbítsa meg. Azt mondták nekem, hogy a módosítók benyújtásának határ ideje már augusztusban lejár, de hát akkor mindannyian nyaralunk. Talán el lehetne húzni, meg lehetne hosszabbítani az egészet egy héttel, és akkor talán még lenne lehetőség arra, hogy javuljon a jelentés, és módosítókat nyújtsanak be a kollégák. Köszönöm, elnök asszony, és most várom a véleményeket, elnök. Megkapja ezeket, az biztos. Látom már, hogy az UKIP-től érkezett úr itt már udvariasan mosolyog, biztos szól majd néhány szót az európai lobogóról. Kelly úr, öné a szó, parancsoljon. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Csak egy megjegyzésem lenne a jegyzőkönyvbe, nem kritika. Nem tudtam szavazni ma délelőtt. Tudom, hogy ennek mi az oka, értem, e, ugyanúgy, mint mások, de hadd kérjem, hogy a rendszert nézzük már meg jó parlamenti szempontból. Itt a Kulturális Szakbizottság, itt vannak a tagok, a póttagok, akik részt vettek a vitában, és így tovább, és egész egyszerűen még olyan módosítókról sem szavazhatnak, amelyeknek a készítésében esetleg részt vettek. Tehát szerintem ez a rendszer nem tökéletes. Viszont az, hogy nem tudtam szavazni, megadta a lehetőséget számomra, hogy elolvassam Fiszesz úr jelentését. Nagyon örülök, elmondhatom, hogy kiváló jelentés. Az összes fontos dimenzióról szól, amelyet ennek a jelentésnek le kellene fedni, és megemlíti azokat a területeket, ahol cselekedni kell, úgyhogy Fiszesz úrnak gratulálok ehhez a kiváló munkához. Néhány pont. Szerintem ugye beszél a nőkről és a sportról, ez egy komoly, állandóan felvetődő kérdés. Az egyik oka annak, hogy ennyire kevés nő aktív a sporttevékenységben, és nem is ismerik el őket, az pont az, hogy nincsen meg a nők képviselete a sportszervezetekben magas szinten, ahol ők befolyásolni tudnak azt, hogy mi történik a sportvilágában. Tehát ez nagyon fontos felvetés, és gratulálok az előadónak, hogy ezt megtette. Hangsúlyozni kell a gazdasági értékét is a sportnak. Nagyon sokakat nem érdekel a sport, és nem is ismerik el ennek a gazdasági értékét. Pedig 3,6 5-6 százalékát adja az európai GDP-nek, ami hatalmas összeg. És különösképpen az idegenforgalmi fejlesztések jelentősek, ezt is kiemeli az előadó. Nyilvánvalóan az önkéntesek szerepe is kulcsfontosságú, és még valamire kitér az előadó, ami egy állandó probléma nagyon sok sportág esetében, az hogy mi a helyzet a klubok, illetve a nemzeti csapatok között, nemzeti válogatottak között. Tehát valahogy biztosítani kell azt, hogy a nemzeti válogatottak tagjai szabadon játszhassanak ezekben a klubokban, és ne legyenek nehézségeik. És hát az is tisztes, ez ugye tisztességes a klubokkal szemben is, két oldal van, mindig meg kell nézni mind a két oldalt, és azt, hogy mit tehetünk, tehetünk európai szinten. A sport helyes finanszírozása, szintén egy olyan érv, amit nagyon jó itt felvetni. A struktúrális alapokkal kapcsolatban be is a módosítókat, ugyanígy a People, az az emberekről szóló jelentéshez. Remélhetőleg most lehetőségek nyílnak majd meg a finanszírozásra ebben a, ezeken a kereteken belül. Ami az ügynököket illeti, igaza van az előadónak, figyelni kell a fejleményeket. Az Európai Egyeztetőbírósággal is egyetértek, tehát kellene, hogy legyen egy ilyen európai döntőbíróság, mert rengeteg problémát tudna megoldani, amelyek nemzeti szinten nem feloldhatók. Úgyhogy szerintem nagyon sok problémát, nagyon sok pénzt és nagyon sok energiát takarítanánk meg, mert egyelőre kevés ilyen fórum van. Aztán a Sport Európai napra, napjáról is beszél, illetve az Európai Sportfővárosról. Hát szerintem a Sport Európai Fővárosát mindenképpen támogatnunk kell, hogyha pedig van Európai Sportnap, akkor a tevékenységeket leginkább az adott évben a Sport Európai Fővárosát betöltő városban kellene megszervezni vagy legalábbis oda koncentrálni, mert ez is segíti ugye javítja a státuszát a sport európai fővárosának. A zászlóval kapcsolatban igen, egyetértek. A nagyobb sporteseményeken valóban fel kellene húzni az európai zászlót is, mert rengetegen nem gondolnak erre. A nemzeti zászlókat mindig felhúzzák, és az EU zászlója pedig nincs ott. Talán ez is közelebb vinné az EU-t az állampolgárokhoz, és még a sportot is relevánsabbá tenné számukra. Aztán a hagyományos játékokról, sportágakról is beszél, az őshonos sportágakról, ugye megvan ez a térkép, vannak olyan sportágak, hagyományos sportok, amelyek már kihaltak, hát talán még tehetnénk azért, hogy ezeket valahogy összehozzuk, és segítjük még a kulturális sokszínűség megőrzését is európai szinten a sportban. Tehát összefoglalóan kiváló jelentésről van szó, és Gratulálok, és azt kérném, hogy talán a módosítók határidejét egy picit ki lehetne tolni, mert augusztus végéig ugye a legtöbbünk nyaral, és így igen sok jó módosítót elveszítenénk. Úgyhogy még egyszer csak köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kelly úr. Az első hozzászóláshoz szeretnék visszatérni. Mindannyiunknak van joguk módosítót benyújtani, felszólalni, Önök a legszorgalmasabb kollégák közé tartoznak, de a póttagok csak akkor szavazhatnak, hogyha egy rendes tag hiányzik, esetleg megbeszélhetik a kollégájukkal, hogy helyettük, helyette szavaznak, de a szabályokat nem tudjuk megváltoztatni csak azért, mert ön egy nagyon szorgalmas póttag. Tehát a szabályokat nem tudjuk megváltoztatni. Értem a problémáját, de azt hiszem, hogy ezt egymás között meg tudjuk tárgyalni. Hagyjuk ezt a témát most, Keli úr. Bocsánatot kérek, tényleg semmi más nem mondtam, én csak azt szerettem volna kérni, hogy az Európai Parlament munkamódszereit kellene megvizsgálni, hogy hogy működik ez a helyzet. Úgy működik ez, mint minden más parlamentben is, a rendes tagok szavaznak, a póttagok pedig csak akkor szavaznak, ha a rendes tagok nincsenek jelen. Minden parlamentben így működik ez, itt is akkor most 13-an szeretnének felszólalni, ha ma még szeretnének hazajutni, hazaérni, akkor kérnék mindenkit, hogy eh, legyen rövid és tömör, és ne akarjunk mindent elmondani, amit már mások is elmondtak. Kérem tehát, legyenek rövidek, lényegre törőek, és ne Ádám és Éván elkezdjék a történetet, azt már mindannyian ismerjük úgyis. Boszkot asszony. Hartelijk bedankt, voorzitter. Uh, nou, meneer Fisas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fisas úr is mondta tegnap, hogy rengeteg mindent lehet elmondani erről a témáról, és hogy nem volt elég helye arra, hogy mindent elmondjon, amit a szívét nyomta. Várom, hogy minden területen együttműködhessek önnel. Nagyon fontos pontokat vetett fel az ön által előkészített dokumentum. Néha túl sokat koncentrálnak a focira az ilyen vitákban az emberek, ön ezt nem tette, hanem megfelelő helyet szánt neki. Egy dolog, ami hiányzik az eredeti közleményben, a bizottsági közleményben, az, hogy nincs elég cselekvés, amiről említést tennének. Ezért szerintem elég jó ötlet megvizsgálni azt, hogy mit lehet tenni az akciók, a cselekvések oldalát. Ha a bizottság nem teszi, akkor legalább tegyük meg mi. Aztán az úgynevezett doping, vagy illegális droghasználat, gyógyszerhasználat nem szabad, hogy az alapjogainkat ez az ez elleni küzdelemben feláldozzuk. Garantálni kell a magánélethez való jogot, és a kettős karrierek tekintetében nagyon sok sportolóval beszéltem erről, és úgy tűnik, hogy körülbelül középiskoláig rendben van, össze tudják egyeztetni a sportot a tanulással, de amikor felsőoktatásba mennének, akkor kezdődik a, kezdődnek a nehézségek. Például a futball és más sportok területén is nagyon gyakran azt tapasztalják a sportolók, hogy a tanulmányaik megszakadnak. A diplomák és képzettségek kölcsönös elfogadásával kapcsolatban is vannak problémák. Aztán van ez a döntőbíróság, amit említett, ezzel kapcsolatban is lenne néhány kérdésem. Minden egy kicsit bonyolultnak tűnik ez az egész rendszer, amit ön felvázolt itt, úgyhogy talán egy kis pontosítással tudna majd élni a, ezzel az Európai Sportdöntőbírósággal kapcsolatban. A játékos ügynökökkel kapcsolatban egyetértek, hogy legyen valamilyen nyilvántartás, hiszen amit a FIFA készít elő, az szerintem sem elégséges. A játékos ügynökök azok nem csak a futball területén, hanem mondjuk a rögbi, kosárlabda és más sportok területén is tevékenykednek, és a FIFA TMS rendszere őket nem fedi le. Erre is fel kell hívni a figyelmet, erről szeretem volna beszélni, nagy örömmel várom az együttműködést, köszönöm. Migalski. Köszönöm szépen, Migalski úr parancsoljon. Ja będę trochę bardziej krytyczny, dlatego że jako zwolennik... Köszönöm szépen, én egy kicsit kritikusabb leszek, hiszen az jelentés ebben a formájában ahhoz fog vezetni, hogy az emberek nem szeretik az Európai Uniót, ahelyett, hogy jobban megszeretnék. Hiszen van benne olyan dolog ebben a jelentésben, ami nem kéne, hogy itt legyen. Három-négy dologra szeretném a figyelmüket, ami szerintem helytelenül szerepel a jelentésben. Ott van ez az elf, hogy nem kell létrehozni valami olyasmit, amire nincs eleve szükség. És azt hiszem, hogy nagyon sok felesleges dolog került bele a szövegbe. Például a 9-es pontban hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a jogok átvitele és hogy az átigazolások egy központi modell alapján történjenek ez szerintem elég nehezen érthető, hogy igazán miről is van szó. Lehet azonban egy olyan tipünk, hogy ez végső soron negatív hatása lesz. Aztán a játékos ügynökök európai regisztere, ez is szerintem fölösleges és túlzás. Szeretne a Sportdöntőbíróság Európai Kamaráját létrehozni. Szerintem ez is fölösleges és költséges az európai adófizetőt is meg kell kérdezni, hogy ő neki mi a véleménye, hogy egy ilyen helyzetben, mint amit ma élünk, ilyen jellegű beruházásokra akarjuk-e költeni a pénzét. Aztán a sport európai napja, és az igaz, hogy már nagyon sok ilyen európai nap van, felmerül tehát a kérdés, hogy szükségünk van-e még egyre, csak azért, mert már is van rengeteg. Azt is javasolja, hogy az Európai Sportfőváros kezdeményezését támogassuk. Igen, van az Európai Kultúra Fővárosa, szerintem nincs értelme még egy hasonló gondolatot bevetni, és még egy hasonló fővárost létrehozni. És még egy dolog, a brit sajtóra utalnék, de Lengyelországban is nagyon sokat írtak erről, mégpedig arról, hogy az európai sporteseményeken fel kéne vonni az európai lobogót illetve hogy a sportolók mezén is szerepelnie kell az európai zászlónak. Szerintem ez eléggé különös, és nem értem, hogy miért van rá szükség. Hogyha Lengyelországnak a sasa szimbóluma, akkor most azt akarja, hogy a, a, a lengyel sas körül, vagy mellette, vagy helyette legyenek az európai csillagok, és különben is mi az értelme annak, hogy egy ilyen jellegű javaslatot felvet egyáltalán? Köszönöm. Uh, hello. <coughs> uh, okay. Uh, well, I'd like to start by saying that, you know, that there's a fair bit of sense in what Mr. Uh, Azzal szeretném kezdeni, hogy van értelme annak, amit visszaszúr, van ebben igazság. Az én, van nekem sportbeli hátterem is, focizom, amikor csak lehet mindenféle szinten. Mit ad a sport az embereknek? Lehetőséget, esélyeket, közösségeket köt össze, amelyek egyébként lehet, hogy nem is találkoznának. Különböző hátterű emberek, különböző társadalmi osztályokból, származá, különböző származásúak, és így tovább. Tehát ezek az aspektusok helyesek. Azonban, és én valóban a 26-os pontra összpontosítok. Nem tudtam igazán, hogy sírjak-e vagy nevessek, amikor ezt elolvastam, az az igazság. Hát nézzük meg, hogy mit ír a brit sajtó az Egyesült Királyságban erről. Hát ez őrült javaslat, ez egy baromság. Most azt javasolják, hogy ez a zászló Hát tessék, nézzék meg, Daily Express. Nem, nem, várjanak, nem Murdoch tulajdona, teljesen mindegy, a Daily Express tartom a kezemben. De hát nézzenek ide! Ez ugyanaz az ászló, am, amit a sportolók mezére is ki akarnak tenni, hát ezt kellett kihagyni az alkotmányból. Ezt akarják felhúzni a sporteseményeken? Hát tudták, hogy hatalmas támogatást veszítenének a kontinensen. Most ugyanezt az elszót, amit ki kellett venni az alkotmányból, ide akarják tenni. Azt hiszem, hogy ha elég, ha megosztom önökkel a brit közvélemény kutatások eredményét, az emberek 50%-a azt támogatja, hogy lépjünk ki az EU-ból. Ha ezt átkényszerítik, Peterson, Wilkinson és más sportolóknak ezt a mezén kell hordani, ha ruháján, hát elnézést kérek. Azt hiszem, nagyon sok embernek csak megerősödik az az érzése, hogy távozni kell innen. Köszönöm. A állomás azt hiszem elkészítette a felvételt, mindent megkapott, de ettől függetlenül nincs igaza, mondja az elnök asszony. Nem kezdek ilyen apróságokról vitatkozni, mi politikai döntéshozást végzünk, és hogy ez a zászlóra vonatkozó kérdés, ez csak egy javaslat. Tessék elolvasni, ez egy javaslat nem kötelezettség, javaslat, és azt hiszem, hogy az Egyesült Királysági sajtóról jobb, ha nem mondunk semmit. Ivo Belet következik. Thanks very much, uh, Chairman. Uh, I will be very brief. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Az első javaslatom a jelentéstevőnek. Módosítót fogok benyújtani, hogy a Murdoch zászlót tegyük ki az összes angol, brit sajtótermékre, így lehet, hogy ez segíteni fog, ha már nem tetszik nekik az európai zászló. Aztán gratulálok a jelentéstevőnek, ez egy ambíciózus és realista javaslat, sorozat. Bizonyos médiumok természetesen ellenséges tüzet fognak rázúdítani, de hát ez várható volt. Bizonyos kollégák félreolvasták, és nagyon sok javaslatát félreértelmezték az előadónak. Amikor arról beszélnek, hogy a döntőbíróságnak legyen egy ilyen antennája, ez nem azt jelenti, hogy egy európai intézmény jön létre, hanem az ön kormányzásról van szó, ők fogják megcsinálni, és mi támogatjuk őket ebben, nem az Európai Uniónak kellett lét, ezt létrehozni, hanem azt szeretnénk, hogy a futballban és más sportágakban is a jó kormányzást támogassuk, de nem az Európai Unió szerepe, hogy egy ilyen kezdeményezést indítson be. Ugyanez vonatkozik más javaslatokra is, például az játékos ügynökökre. Amikor az európai regisztrációs rendszert támogatjuk, ez nem azt jelenti, az jelentéstevő nem azt mondja, hogy kedves kollégák, hogy ezt az Európai Unió szervezze meg. Nem ez van a jelentésben. Azt javasoljuk csak, hogy érdemes támogatni azokat a tárgyalások, amik az Európai Bizottság, a játékos ügynökök között zajlanak, és hagyjuk őket, hogy ezt maguk megszervezzék csak egész egyszerűen támogatjuk őket a jó irányba való továbblépésben. Nem mi akarjuk ezt megszervezni, kérem, nem mondja ezt az angol sajtónak, mert ez egy politikusi hazugság. És két további ponttal hadd fejezem be, elnök asszony, csak szeretném hangsúlyozni azt, amit az előadó is mondott, a korrupció elleni harc, a bundázás elleni és a doping elleni küzdelem, ezek prioritások, a jelentésben is szerepelnek, ezek rendkívül fontosak, és a másik a pénzügyi fair play, és engedjék meg, és elnézést, hogy megint egy olyan példát használjak, ami a Premier League-ből, a brit ö, első ligából származik, én is az Independentet olvastam múlt héten, a Manchester City állítólag szponzori egyezményt kötött 400 millió fonttal az Etihad légitársasággal, és az UEFA ezzel kapcsolatban vizsgálatokat kezdett, és megint nem az EU, hanem az UEFA a szerepe, a, a, a kell, hogy betöltse ezt a szerepet, mi nem is akarjuk beleártani magunkat, de ebben a jelentésben is elmondjuk, hogy támogatjuk az UEFA-t abban, hogy átláthatóságot akar elérni, hogy megvizsgálja a szponzori szerződéseket. Nagyon fontos, hogy a játék tér egyenletes legyen mindenki számára. Az UEFA-t kell támogatnunk abban, hogy a pénzügyi fair play rendszert végre tudják hajtani, és ebben támogatjuk, a jó kormányzásban támogatjuk, amiről mindannyian tudjuk, hogy önkormányzás a sport esetében. Elnök, hadd mondjam azt a kollégáknak, akik nem csak, hogy jelen vannak ebben a szakbizottságban, hanem én örülök is nekik, hogy itt vannak, hogy a sportszervezetek teljes autonómiát élveznek. És ebben nem is fogjuk beleártani magunkat. De hogyha a FIFA és az UEFA és más szövetségek azt kérik, hogy támogassuk őket, például szabályok meghatározásában, akkor természetesen ezt meg kell kísérelnünk. Nem akarjuk mi megszabni ezeket a szabályokat, nem akarunk itt mi törvénykezni a fejük fölött. Az igazság az mindig más, mint ami az újságokban szerepel. Boris úr. Köszönöm szépen, én is a zászlóról szeretnék szólni, de nem akarom, hogy ez a téma dominálja ezt a kiváló jelentést. Nem kell, hogy ezt hagyjuk eluralkodni. Gra- hagyjuk eluralkodni. Gratulálok Fitesz előadó úrnak. Kiváló ez a jelentés, és nagyon régóta várta már ezt a jelentést az európai sportvilág. Nagyon átfogó, jelentésről van szó. Ugye a sportminiszter nyilatkozata után, már mint a lengyel sportminiszter nyilatkozata után elmondhatom, hogy az elkövetkezendő hat hónapban biztos, hogy ezt a jelentést majd támogatni fogják. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy koordináljuk a tevékenységünket a sportterén, tehát támogatom Fiszaszurat, és két dolgot mondok. Az átláthatóság, át, és a fair play a sportban rendkívül fontos. És leginkább akkor, amikor ugye a képzésre gondolunk, a következő generációk ö, oktatására, képzésére, arra, hogy a korrupció ellen fel kell lépni. Tehát lesz most lehetőségünk arra, hogy megvilágítsuk azt, hogy milyen pénzeket kapnak, vagy fizetnek majd a sportban, a sportügynököknek, és így tovább. A második dolog pedig a finanszírozás, a strukturális alapok, a kettős karrier, ez is nagyon fontos, és végül pedig az ászló. Hát igen, ez egy kiváló kezdeményezés szerintem, és egyáltalán nincs is semmiféle ellentmondás a, a között, hogy én lengyel vagyok, és Fiszesz úr pedig spanyol, az elnök asszonyunk német. Hát hol van itt az ellentmondás? Képzeljük el, hogy mondjuk a foci Európai Foci Bajnokság döntőjénél ott vannak a lengyelek és a németek, hát talán olyan helyzetben találhatják magukat, hogy ők játszák a döntőt, és akkor ott lesz a, természetesen a nemzeti szimbólum is a mezőkön, és ott lesz az európai zászló is. Hát mi ezzel a baj? Mindannyian európaiak vagyunk, és nagyon fontos az európai állampolgároknak ez. Thank you. Um... There are few areas. Köszönöm, van néhány terület, amelynek nagyon fontos helyi dimenziója van, és természetesen nemzetközi dimenziója is. Az egyik ilyen a sport kérdése. Egyedülálló tulajdonképpen a sport ebben a tekintetben. Nincs hozzá hasonló. És ezért fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a szubszidiaritás elvét betartsuk, tehát ne igyekezzünk fölülről lefelé megközelítést alkalmazni. Valamit azért itt figyelembe kell venni. A sport dimenziójával most foglalkozunk az első alkalommal. Hogyan segíthetjük a sportmozgalmakat Európában? Ne arra gondoljunk, hogy hogyan segíthetnek a sportmozgalmak minket az EU építésében. Van itt néhány példa, amely azt mutatja, hogy az európai identitás kialakítására helyezzük a hangsúlyt, és nem arra, hogy hogyan segíthetnénk a sportot. Például a zászló, az, hogy az EU zászlója legyen jelen a sporteseményeken, hát szerintem ez egész egyszerűen felháborító az Egyesült Királyság lakosainak számára. Hát a saját szimbólumaink, a történelmünk, jelképei, sem Skócia, sem Wales, sem Anglia nem húzza fel az Egyesült Királyság zászlóját. Nagyon-nagyon érzékeny kérdés ez, és ezért került ez be az Egyesült Királysági sajtóba. Ennyire szenvedélyesen érzünk mi, viseltetünk mi a nemzeti csapataink irányt. Senkire nem lehet rákényszeríteni egy európai identitást, és hogyha ilyen hiúsági projekteket akarnak megvalósítani, akkor az EU ellen fogják fordítani az embereket. És vannak még komoly problémáim, hogy mondjuk sportdöntőbíróság jöjjön létre, létre, hát eh, szerintem ez tönkretezné az eddig, a bíróság eddig meglévő jó hírét. És mondjuk mi van, hogyha van egy európai fél, meg egy nem európai fél, és köztük eh, van valami probléma, vagy eh, peres ügy. Na mindegy. Aztán nagyon sok megjegyzés a fociról szól, azt hiszem, hogy a sport jövőbeni helyzetéről kellene, helyzetével kellene foglalkoznunk. Én nagyon örülök annak, hogy a képzésre például hangsúlyt fektettek, a játékosok képzésére, a helyi szinteken és így tovább. És nyilvánvalóan a társadalmi integrációban a sport szerepe fontos lehet, az embereket összehozhatja, és így tovább. Ez nagyon jó. Erre kellene inkább összpontosítani, és nem arra, hogy hogyan lehet európai identitást kialakítani a sporton keresztül. Jó, elmondom egyszer és mindenkorra. Ez a jelentés nem az európai zászlóról szól, ez a jelentés nem is rendeli el, hogy ez a zászló valahol szerepeljen. Ez a jelentés egy kiváló jelentés, nagyon sok fontos dologról szól a sport területén, és egy paránya kis ötletet vett fel, hogy ezt meg lehetne csinálni. Nem kell most mindenkinek újra és újra elmondania itt most, hogy ez miért elfogadhatatlan a számára. Hadd legyen benne ez az ötlet, ez az elgondolás, egy kis mondat ezenben a csodálatos jelentésben. Ha semmi más bajotok nincs, mint hogy erről vitatkozzatok, hát akkor azt hiszem, hogy már régen rossz. Ennek a szakbizottságnak itt másról kell beszélnie, nem pedig egy kis zászlóról szóló kis elgondolásról. Nevetségesé tesszük magunkat, ha csak erről a kicsi ötletről vitatkozunk, és semmi más megbeszélni valónk nincs. Fontos lenne, hogy kicsit komolyabbak legyünk, hiszen a jelentés komoly dolgokról szól, és nagyon jó jelentés. Ne vedd a lova. Azt mondja, kérem, ne beszéljen az ászlóról. Ja by som chcela pochváliť pána spravodajcu za veľmi dobrý návrh, veľmi sa mi páči. Köszönöm szépen. Nagyon jó javaslatokat vetett fel az előadó. Különösen a nyolcas pont érdekel, hogyha sportolókról beszélünk, akkor nekik ugyanolyan biztosítás jogokat kell biztosítani, mint a munkavállalóknak. Nagyon gyakran a sportolók például sérülést szenvednek el, és utána nem tudnak megfelelően tanulni, vagy más munkát találni, ezért megszakad a karrierjük. És a 11-es pont is nagyon fontos, a strukturális alapok használata. Szeretném a bizottságtól is hallani azt, hogyha legalábbis van itt valaki a részükről, hogy van-e javaslatuk arra vonatkozólag, hogy bizonyos strukturális alapokat hogy lehet sporttevékenységek finanszírozására használni. És még egy dolgot, az amatőr egyesületeket is meg kéne egy említeni, nem csak a profi klubokat, a kicsi amatőr egyesületeket is. És amikor a mobilitási programról beszélünk, hát lehet, hogy itt csak fordítási probléma van, de szeretném az atléta, a sportoló szót látni a szövegben. Például a fiatal sportdiákok, vagy valamilyen hasonló kifejezés. Az Erasmus programmal kapcsolatban egy kicsi változtatásra kéne. Például a hoki játékosok, azok nem használhatják ki ezt a programot, ez a cserep pedig például az ő számukra is érdekes és fontos lehetne, és akkor még nem is beszéltem az ászlóról, és nem is fogok. Azt hiszem, hogy jó ötlet, hogy a mezőnkön a szlovák és az európai jel is legyen. Bagó úr! Köszönöm a szót, elnök asszony. Magyarul fogok beszélni, mert eh, angol szerettem volna hozzászólni, de nem szeretném, hogy abból is probléma legyen. Azt hittem, hogy egyébként a brit képviselőtársaim az ötös ponthoz fognak hozzászólni. Én is ahhoz szeretnék, ugye a sporthuligánok eh, vonatkozásában én nagyon örülök, hogy ebben a kiváló előterjesztésben eh, ez a programpont eh, benne van, és megelőzte egyébként valamilyen szinten a korát eh, Santiago barátom, hiszen eh, vannak már olyan nemzetállamok, amik egy, ebben előrelépéseket, illetve intézkedéseket tettek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez ez benne van. Ez a jelentés a számomra azért is kedves, mert sokan tudják, hogy én szeptemberben csatlakoztam ehhez a kiváló bizottsághoz, és nagyon büszke vagyok, hogy a csapat eh, tagja lehetek. Ez az első olyan jelentés, amit az elejétől a végéig eh, látok, és látom azt, hogy mekkora munkát végzett eh, képviselő úr, illetve a bizottság aktív tagjai. Ezzel kapcsolatban egy rövid kérdésem lenne, az a 25-ös pont, amely csatlakozik Boszkort asszonynak a hozzászólásához, ami ugye arról szól, hogy mobilitási programot kellene létrehozni. Ebben ebben itt a bizottságban többször is elhangzott, illetve tárgyaltunk az úgynevezett Sport Erasmus programról, ezről a tanuló jó sportoló programról, és kérdezem a tisztelt előterjesztőt, hogy e vonatkozásban esetleg milyen elképzelései vannak, amelyeket bővebben e, megoszt a bizottsággal. Köszönöm szépen. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amelyről még eddig nem volt szó. Szakbizottságunk az oktatással is foglalkozik, és ezért az oktatásra szeretnék kitérni, a sport oktatásra. Ennek nem csak fizikai dimenziója van, hanem vagy egészségügyi, hanem szociális dimenziója is. Egy olyan eszköz, amivel kollektív értékeket lehet átadni, és ez az oktatási rendszer integráns részét kell, hogy képezze minden tagállamban már korai életkortól. Támogatom azt a javaslatot és azt a kérést, hogy a strukturális alapokból részesüljön a sport. Tökéletesen a kohéziós politika célkitűzéseinek ez megfelel. A strukturális alapok felhasználása és az FS és a, a, a strukturális alapok felhasználása szolgálhatja az európai stratégiát a sport területén, ezért támogatom még az Európai Sportnapot is. Szerintem ez egy nagyon jó kommunikációs eszköz, amivel átadhatnánk azt az üzenetet, amit szeretnénk. És az, hogy minden évben legyen egy európai sportfőváros, ez is jó napnak, jó, jó ötletnek tűnik. Az ASES-ben való részvétellel kapcsolatban szerintem inkább a meglévő kezdeményezéseket kell támogatni, és az értékeink megfelelő közvetítéséhez hozzájárulhat az is, hogyha a nagy sporteseményeken az európai zászlót felvonjuk. Malcolm. Tulajdonképpen csak azt szeret... Azt szerettem volna mondani, hogy ez a jelentés, amit a szakbizottságunk az elmúlt alkalmakkor már megvitatott, ez egy nagyon átfogó jelentés, és nagyon jól elkészült. hivatkozunk itt a nőkre, a nők helyzetére, és ezt is nagyon fontosnak tartom, különösképpen ami a 2012-es olimpiai játékokat illeti, vannak olyan országok a világban például, ahol a nők nem sportolhatnak, gyakorlatilag a szabadságukat korlátozzák, és ebben a témában az Európai Uniónak lépni kell, ki kell emelni ezt az egyenlőséget, a szabadságot, tehát hogy a nőknek is joguk legyen sport, sportolni, részt venni a sportversenyeken. És még egy valami, amit szeretnék kiemelni, ugye a strukturális alapok felhasználásáról is szó esett, tehát hogy bővítsük a lehetőséget a sportolásra, legyenek sportlétesítmények, azt hiszem, hogy másról nem beszélek, csak arra emlékeztetek, hogy az európai zászló az, az az egyes tagállamokban az intézmények előtt ott van, tehát a parlamentek miniszter, tanácsok, kormányok hivatalain kívül ugyanúgy felhúzzák az európai zászlót, tehát nem hiszem, hogy ez akkora problémákat okozna. Köszönöm. Kammerévert asszony, parancsoljon. Mivel már majdnem kicsúsztunk az időből, rövid leszek, nagyon jó a, a javaslat, nagyon jó alapot képez, lesz majd néhány módosító, és ennyi elég. Elnök Hannibal asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony még egyszer hadd mondjam, brit szempontból nem mindannyiunk nézete ez, és én teljes mértékben egyetétek azzal, amit ön elmondott, elnök asszony. Ez pusztán egy javaslat, ki lehet törölni, tessék módosítani, indítványt benyújtani, arra vonatkozóan, hogy ezt töröljük. Szerintem ez a jelentés egyáltalán nem arról van szó, hogy európai identitást kényszerítünk bárkire. Ezt azért szerettem volna elmondani, hogy ez jegyzőkönyvben legyen, a többi brit képviselő is hallja ezt. Szerintem van itt valami ö, veszély gyakorlatilag a jó dolgokat elveszítjük ebben a jelentésben, amiatt, hogy ezzel foglalkozunk. Gratulálok még egyszer az előadónak, kiváló munkát végzett. Szerettem volna ugye még egyszer eh, hangsúlyozni azt, amit ugye Márko mondott, a nők szerepe a sportban. Itt van tennivalónk, bőven és nagyon örülök annak, hogy sikerült megállapodni legalább erről. Remélem, hogy ezt konstruktív módon előre tudjuk vinni van itt egy nagyon fontos szociális dimenzió is. Nem sokat beszéltünk mondjuk az egészségről, de például ezzel rengeteget lehetne foglalkozni. És amit magyar kollégám mondott, ugye az erőszak, a diszkrimináció, hát attól tartok, hogy a foci terén legalábbis az Egyesült Királyságnak nem túl szép a eddigi teljesítménye, úgyhogy és de egész Európában lehetne ezzel kapcsolatban tenni. Aztán ugye az olimpiai játékokat nálunk rendezik jövőre, augusztusban megyünk majd a helyszínre, megnézni, hogy hogy állnak a dolgok. Hát én például ezt a látogatást is úgy tekinteni, hogy fel lehetne használni a sport támogatására, megnézni, hogy mi történik az olimpiai játékokon, és megszabadulni mindenféle olyan buta elgondolástól, amit itt egy-két képviselő fogalmaz meg, hogy itt eh, európai ö, eh, identitást akarunk bárkire is ráerősíteni. Nem. Nagyon komoly dolgokról van itt szó, a sport támogatásáról. Nagyon jó jelentés ez, amit szerintem mindenkinek teljes szívéből támogatni kellene. God. Köszönöm szépen, Lokegárd úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Figyelembe véve, hogy ez mennyire érzékeny kérdés, a lengyel kollégám is rámutatott, lengyelül beszélt, én is az anyanyelvemen fogok felszólalni. Så er her jo ikke øh, for, for alle gruppen, så jeg vil bare sige på vegne af alle gruppen. Az ALDE frakció részéről, hiszen a mi jelentéstevünk, a mi árnyék jelentéstevünk nincs itt, szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatjuk ezt a jelentést. Kiváló a jelentés. A távolra mutató támogatás nagyon sok különböző támogatási lehetőségre mutat rá. A Lisszaboni szerződés, a Fiszesz úr kiváló és dupla munkát végzett. Az ALDE frakció részéről ennyi, ami engem illet, számomra nagyon fontos, hogy a sport szociális dimenziójáról is beszéljünk arról, hogy az emberek összejönnek, az állampolgárok találkoznak, előmozdítjuk a közegészségügyet. Tehát ez egy rendkívül fontos szakpolitikai terület. Véleményem szerint itt arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a sport lehetőséget ad arra, hogy összehozza az embereket, és előmozdítsa a közegészségügyet. A sport ehhez hozzá tud járulni, és ezt az oldalát kellene felvetnünk és támogatni. Meg Lárkin asszonynak a következőt szeretném mondani. Valóban szükségünk van arra, hogy óvatosak legyünk, és egy ne szenvedélyes vitát folytassunk a zászlóról, de tény, hogy az állampolgárok többsége lelombozódik akkor, amikor ez megtörténik. Azt hiszem, hogy a populizmus az probléma, és ami történik, az nevetséges. De hogyha egy érzelmes vitát kezdünk el folytatni a zászlóról és a mezekről, akkor csak lendületbe jövünk, és láthatjuk azt, hogy a Dán sajtóban, az angol sajtóban mi jelenik meg. Az emberek 80%-a ez alapján azt gondolja, hogy nevetséges, hogy a mezen megjelenjen az EU-s zászló. De még akkor is, hogyha ez egy csapdát jelentő kérdés, nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Ezt a javaslatot önkéntesen fel lehet vetni, és hogyha törölni akarják, akkor törölhetjük. De hogyha sportról vitázni akarunk, akkor a sportról szóló vitában figyelembe kell venni azt is, hogy nem a populizmusra akarunk, a lángjára akarunk újabb olajat önteni, hanem figyelembe kell venni, hogy a vitának akár tetszik, akár nem, ez központi része lesz, de a populistáknak ne adjunk több tápa talajt, mint amennyit muszáj. Röviden, Kelly úr, parancsoljon. Uh, Elnök azt, csak nagyon röviden hangsúlyozom még egyszer azt, amit ön is elmondott, Hannibal asszony is mondott. Tehát még egyszer a brit sajtóról. Az ő számokra mondom, hogy ez, egy, egy, ez csak egy javaslat, ez az előadó feladata, hogy javaslatokkal álljon elő, aztán a szakbizottság megvitatja a javaslatokat és dönt róluk. A második dolog arról, hogy a brit lakosság 50%-a szeretne távozni az Unióból, hát ez egyáltalán nem meglepő, akkor, hogyha semmi más híreket nem hallanak, csak negatív híreket otthon. Tehát ez a sajtó hibája. Nem, és a miénk is, mert nem vagyunk elég határozottak, nem hozzuk el az EU más oldalát. Mi vagyunk a legszörnyűbb PR gépezet a világban. Jobbról, balról, középről egész egyszerűen csak megkapjuk a kritikát, és nem válaszolunk, nem képzeljük, nem képviseljük a saját érdekeinket az útlevelek, nyomtatványok és így tovább. Lehet, hogy ezeket is meg kell változtatni, mert aztán majd a brit sajtó is erről fog írni. Thank you, uh, uh, John. Uh. Köszönöm szépen. In the Lisbon Treaty, Mindenki tudja, hogy a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad arra, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Csak ennyit akartam mondani. Szeretném, hogyha ebbe a jelentésbe még bevennénk a következőket. Hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a nők a fociban, a labdarúgásban ne szenvedjenek diszkriminációt, mégpedig egy konkrét tekintetben. Az olimpiai szabályok előírják, hogy milyen ruházatot kell viselniük a sportolóknak. Ezek olimpiai szabályok, mindenki ugyanazt viseli. Mindenre van egy meghatározott szabály, hogy milyen sportákban milyen ruházatot lehet viselni. És Irán és hasonló országok mit tesznek? Kitalálták azt, hogy teljesen el kell fedniük maguknak a nőknek, és ezt engedélyezik. Ez nem is olyan, lenne olyan szörnyű, csak ez ahhoz vezet, hogy a muszlim országokból érkező nők, akik eddig voltak olyan bátrak, és nem fették el teljesen magukat, hanem egy normális fürdőruhában álltak rajthoz, stb. Ők ezt most már nem tehetik meg, mert mások már másként járnak el. És azt kell mondanom, hogy szégyeltem magam, amikor a német labdarúgó válogatott, amely ugye most kiesett a világbajnokságból, de amikor a muszlim államok egy labdarúgó találkozójára került sor, tehát egy, egy rangadóra került sor, akkor a német csapaton belüli muszlim nők ugyanúgy el, tehát egy olyan ruházatot viseltek, mint a muszlim országokból érkezettek. Hát megkérdeztem tőlük, hogy ki van-e még mind a négy kerekük. Mindenképpen be kell ezt vennünk a jelentésbe. Az olimpiai szabályok, ruházatra vonatkozó szabályai, akkor nem kell itt a muszlimokról szóló dolgokat részletekni, ugyanígy bevehetjük ezt, hogy az olimpiai szabályokat kell követni. A FIFA-val is fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy gondoskodjanak arról, hogy azok a nők, akik merész, elég merészek ahhoz, hogy a gettóból kitörjenek, azokat ne tuszkolják vissza az ilyen régi szabályok keretei közé. Annyira felbosszantottam magam ezen, hogy muszáj volt most itt kiengednem a gőzt valahogy ezt be kellene tehát venni a jelentésbe. Kérdezem én az Európai Bizottságot, hogy szeretne-e hozzászólni. Ki szeretne hozzászólni? Igen, köszönjük, nagyon szívesen hozzászólunk. Köszönjük szépen az előadónak ezt a nagyon informatív jelentést. Nagyra értékeljük azt is, hogy milyen gyümölcsöző vitát folytatott ez a szakbizottság. Nagyon hálás a bizottság ezért a jelentésért, mert nagyban tükrözi a jelentés a bizottság gondolkodását is arról, hogy hogyan lehet a sport európai dimenzióját kiépíteni, úgy, ahogy erre a szerződés is hivatkozik. Ez a jelentés kiemeli, hogy milyen fontos értékek rejlenek a sportban, a sportszervezetekben. Kihangsúlyozza a főbb kihívásokat, és kiemeli azt is, és ez rendkívül fontos, és talán egy kicsit ellentmondásba keveredek önökkel, de elmondom. Tehát ugye kiemeli azt, hogy a sport valóban hozzájárul az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek végrehajtásához. Nagyon jó kiegyensúlyozott jelentésről van szó, amely a sport különböző dimenzióira kitér, társadalmi, gazdasági dimenziókra, az ágazat egyes szervezeteire, és a szektort ezt az ágazatot egészként tekinti, a szakmai, a profi, profi és az amatőr sportolókról is szól. A bizottság tehát az általános irányokat nagyon jónak tartja, ezek megfelelnek a mi közleményünknek. Ami a konkrét javaslatokat illeti, amelyek a jelentésben szerepelnek, ezek közül van néhány, amelyet gyakorlatilag a tanács állásfoglalásához kapcsolhatunk, ugye a sportról május 20-án fogadta ezt el a tanács. Most tehát az új struktúrában lehet ezen dolgozni, amelyet most építünk ki. A bizottság is hozzájárul majd ehhez a munkához, segíti majd a javaslatok közül néhánynak a végrehajtását. Különösen azokra fókuszálunk majd, amelyek a közleményben is szerepelnek. Több tanulmányt is elindítunk majd, néhányan eml- megemlíthetem a területeket, vagy nem régiben indítottuk ezeket, vagy be fogjuk indítani. Tehát ezek a tanulmányok már a rendszerben vannak. Van egy tanulmány a nemzeti jogszabályokról, amelyek a csalásra vonatkoznak, például az egyes mérkőzések előze, mérkőzésekkel kapcsolatos előzetes megállapodásokról, illegális megállapodásokról, aztán tanácsi ajánlások születnek majd a fizikai tevékenységre vonatkozóan, a, az ezzel kapcsolatos tanulmányt is nem sokára útjára indítjuk. Aztán a, a játékosok áthelyezésének gazdasági és jogi aspektusairól is készül egy tanulmány, ez idén kezdődik, vagy ezen a munkát idén kezdik, meg valamint a, az Európai Unió sport nyomon követő szerepek kapcsán is készül majd egy jelentés. Nem láttam erre egyébként hivatkozást a jelentésben. És van még egy tanulmány, amely már készül arról, hogy a sport hogyan járul hozzá a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatottság növeléséhez az Európai Unióban. Nagyon röviden két megjegyzést tennék. Esetleg, hát nem tudom, nem értek teljesen egyet a jelentéssel, és az előadó megjegyzéseivel, ami a jövőt illeti az egészségügy kapcsán. Azt írja az előadó, vagy legalábbis azt mondja, hogy az egészség, illetve a fizikai mozgás, az egészség erősítése miatt a testmozgás nem túlságosan fontos kérdés az unió szempontjából. Hát nem értünk egyet ezzel a közleményben, ahogy említettem, azt javasolta a bizottság, hogy lépjen a politika, legyenek előkészítő intézkedések is. Vannak olyan előkészítő intézkedések, amelyeket 2009-ben finanszíroztunk a sport terén és egészségügy terén is. Nagy az érdeklődés arra, hogy az egyes tagállamok együttműködjenek egymással. A másik, amire kitérnék a strukturális alapok, mert még erről volt egy kérdés, igen, és nem ez lesz az utolsó megjegyzésem. Igen, a kollégákkal a szolgálatok között nagyon komolyan együttműködünk annak érdekében, hogy tudjuk biztosítani, hogy a sport megtalálja a helyét a közös stratégiai kereteken belül is, és ugye most erről amúgy is folyik a vita, mert a, az alapokra vonatkozó rendeleteket most tárgyalják, az ERDF és a, a szociális alapra vonatkozó rendeletet is. Végül pedig a az, hogy ugye azt kérik, hogy a bizottság támogassa az európai identitás erősítését a sporton keresztül. Bizonyára tudják, hogy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy nagyobb láthatóságot kívánunk az EU-nak, az zászlónak, tehát nyilván ezt nem ellenezzük. De hát természetesen nagyon ellentmondásos ez az egész vita, és az is, hogy ugye milyen intézmények legyenek, és így tovább. Tehát várjuk a végső javaslatát a szakbizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos abban, hogy elejétől végéig elolvasta a jelentést, amikor azt mondja, hogy a jelentéstevő azt állítja, hogy a sport nem játszik szerepet az egészségügy szempontjából. Hát én ezt láttam a jelentésben, de talán Santiago Fiszász úr válaszolhat erre részletesebben. Köszönöm szépen, Holman asszony, Fiszász úr válaszolhat, de most akkor hagyjuk ki az zászlókat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Nos, hát a zászlóról majd azért mégiscsak ejtenem kell néhány szót a végén, de először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, főként azoknak a kollégáknak, akik nemrég csatlakoztak a szakbizottságunkhoz. A sportnak két világos határa van Európában egyrészt a sport specificitásának elve, másrészt pedig a szubszidiaritás elve. Ezek tehát a határok, és ezt újra és újra elmondtam. Sporttal foglalkozó államtitkár voltam Spanyolországban, és Spanyolországban nem csak a kormánynak van hatásköre a sporttal kapcsolatosan, tehát nem csak a, a tehát az állam kormányának, hanem tulajdonképpen az önkormányzatoknak is vannak illetékességei. Aztán pakasszony. Sok sportegyesület, különböző intézmény, és gondolok itt főként az Európai Sportegyesületekre, azt mondják nekünk, hogy hát szabályozásra van szükség, és hát ez volt az én célom a jelentéssel. Aztán a sportnak vannak különböző sajátossága. A Sport világából érkeztem, én golfoztam, tehát egy klasszikus sportágat űztem, a spanyol golf csapatnak a tagja is voltam, és a Szent Andrészi királyi golfklubnak is tagja vagyok, tehát tudom, hogy mik ennek a sportágnak a sajátosságai, illetve a sport sajátosságai általában. Egy dolgot azonban világosan látni kell a sportnak, annak ellenére, hogy megvannak a maga jellemzői sajátosságai, világszerte tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a törvény fölött áll, nincsenek általános szabályok, eseti alapon kell megállapításokat tennünk. Gyakorlatilag semmi olyan keretrendszer nincs, ami az egész sportot átfogná, átszőni. De, mint mondtam, a sportnak megvannak a maga sajátosságai. Még két dolog, nagyon alapos voltam a munkám során is megpróbáltam nagyon óvatos megfogalmazásokat használni, ami az európai zászlót illeti, és amelyet ugye fel kellene húzni, illetve felvonni a nemzeti zászlók mellett, és akkor a britre is gondolok, és újra és újra hangsúlyozom, ez nem kötelező. Aki nem akarja felvonni ezt a zászlót, az ne vonja fel. De el kell mondanom azt is, hogy meggyőződéses európai vagyok, ezért úgy gondolom, hogy hát hadd tegyem már legalább ezt a javaslatot, hadd vezessem elő a jelentésemen. Most meg Lárkin asszonynak mondom, hogy van ebben egy ellentmondás, hogyha ön azt mondja, hogy a tömegsporttal kell foglalkoznunk. A tagállamok hatáskörébe tartozik ez, illetve a régiók hatáskörébe, valamint az önkormányzatok hatáskörébe. Ez a szubszidiaritás elve, ugye? Hogyha az adott régiók, városok tehetnek valamit ezen a téren, az az, hogy a tömegsporttal foglalkozzanak. Európának nem ez a feladata. Európának a feladata az, hogy erősítse ezt, és támogassa, igen, de vigyázzunk kell, hogy ne avatkozunk be a nemzeti kérdésekbe, hatáskörökbe, hiszen ez ellentmond a szubszidiaritás elvének. És az úgynevezett bázis vagy tömegsport az önkormányzatok ügye, illetve feladata. Mi tehetünk ugyan javaslatokat, de úgy gondolom, hogy a megvalósítás az ő feladatuk. Ilyen értelemben úgy gondolom, hogy ön ellent mondott magának. Köszönöm szépen mindenkinek, és egy dolgot még többen említettek, ez a sportbíróság kérdése. Boszkot asszony és Belet úr is említették ezt a kérdést. Egy probléma van ezzel, hogyha valaki, akinek valamilyen akinek, aki például dopping szereket használ, és azt szankcionálják sportberkekben. Ez azt jelenti, hogy a sportegyesület kiszabja a büntetést, és az adott sportolónak ön atlétákat említett, ezt a szót használta, tehát én inkább a sportolók szót használnám, tehát ebben az esetben az adott sportolónak a Lozánni sportbírósághoz kell fordulnia, vagy ahhoz folyamodhat. A választott sportbíróság tulajdonképpen egy olyan szerv, amelyhez a sportolók fordulhatnak, ugyanúgy, ahogy minden más állampolgár egy adott bírósághoz fordulhat, a sportok ehhez a bírósághoz fordulhatnak. Na most a Kanarina esetben, vagy ügy alkalmával máshogy nézett ki a helyzet. A sportolót két éves eltiltásra ítélték, és a polgári ügyekben illetékes bíróság azt mondta, hogy hát ezt nem lehet megtenni, mert rövid a pályafutás egyébként is ebben a sportágban. Nagyon fontos lenne, hogy a Lozanni Sportbíróságnak legyen Luxemburgban egy hivatala, és ennek pedig a közösségi jogra kellene koncentrálnia, ami ugye nagyon erősen eltér a svájci jogrendtől. Van egy hasonló példa Ausztráliában és az Egyesült Államokban is. Ott is léteznek ilyen jellegű sportbíróságok. Ennyit erről. Aztán a strukturális alapokról beszéltünk már, a nők kérdése, ez természetesen nagyon fontos. Mindannak, mindazon tényezőkkel együtt, amelyek ehhez kapcsolódnak, említettem a problémát, az megoldás nem egyszerű. Én nem támogatnám a kvóták bevezetését, mondván, hogy a sportegyesületek vezetőségében ennyi és ennyi nőnek kell képviseltetnie magát. Éppen ezért fel illetve arra reagálnék, amit pakasszony mondott, szerintem itt talán egy módosító indítványra lenne szükség. amely gondoskodik arról, hogy a nők ne csak az olimpiai játékok alkalmával vehessenek részt, hanem, és aztán ne kelljen valamilyen ruházattal elfedniük magukat, amely teljesen ellentmond a sport szellemének. A sport és az egészség nyilván kéz a kézben jár, a B preambulum bekezdésben az áll, hogy a sport fontos a modern társadalmak egészséges szempontjából, és nagyon fontos az oktatásban is annak egyik alapvető eleme. Ezzel tulajdonképpen ezt már meg is említettem, felvetettem. Nyilvánvalóan nem tudtam mindent részletesen kifejteni a jelentésben, a, mivel korlátozott a terjedelem, de valaki, aki sportol, az nyilvánvalóan egészségügyi költségeket takarít meg az állam számára, ez világos, és ezt teljes mértékben támogatom is, ezt az elgondolást. Van sok-sok további kérdés, amelyről vitatkozhatnánk, de azt hiszem a legfontosabbat megtárgyaltuk, elnök. Köszönöm szépen. Tény, hogy a B preambulum bekezdésben szerepel az egészség kérdése, és hogyha elolvassa a kolléga indoklását, akkor ott egy egész bekezdés szerepel a sport egészségügyi hatásáról, de hát kedves kolléga, van egy bizonyos terjedelem, amelyen belül mozogni tud a jelentéstevő, meghosszabbíthatjuk módosítók révén, azáltal például, hogy ezzel kapcsolatosan benyújtunk egy módosítót az témához, Holmájer kolléganő ugye ezt tervezi. Nem ha augusztus 31-én lesz a határidő, hanem szeptember 6-án. Értettem mindenkit? Tehát szeptember 6-a módosítók benyújtásának határideje. Jó, akkor köszönöm szépen ezt a csodálatos vitát amelyet élénkebbé tettek olyanok is, akik máskor nincsenek itt. Rátérünk a 14-es napi rendi pontra, amely talán már nem lesz olyan érdekes. Ez pedig a parlament állásfoglalása tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről Loke Gárdé a szó parancsoljon. The... Nagyon rövid leszek elnök az, hogy javaslataim ebben a jelentésben már elhangzottak, illetve ezeket már tükrözte néhány perc ezelőtti szavazásunk a költségvetésről. Ahogy mindenki láthatja, négy pont van. Az első az oktatási programokról szól, az egész életen át tartó tanulásról, a második a sportról, a harmadik a, ez egy olyan vita, amit már lefolytattunk, a közféra kialakításáról, és végül az európai iskolák. A négy ponttal kapcsolatban már nagyon alaposan felkészültünk, úgyhogy ennyi. Már elmondtam az érveimet legalább hárommal kapcsolatban, amikor a költségvetésről beszéltem. Köszönöm. Ali, ma? You want? Please. Szeretne hozzászólni? Parancsoljon. <laughs> um, I've made my comments before. I just want to say again. Elmondtam már a megjegyzéseimet korábban nagyon óvatosan járjunk el, mikor mások pénz, pénzét költjük el. Lokkegárdor munkáját nagyra becsülöm, és nyitott vagyok. Nagyon megköszönöm, hogy ennyire nyitott volt ő is, hogy még az én véleményemet is meghallgatta. Hát eh, ha már a sporttal kapcsolatban elmondottakhoz csatlakozhatom, a 8 milliós picike összegről van szó, én meg 152 millió eurót akartam megtakarítani a költségvetésnek. Hát én csak azt kívánom, hogy egy picit karcsúsítsunk már, ahelyett, hogy állandóan pénzt kérünk, mert hát nagyon-nagyon könnyű mások pénzét költeni. Én biztos vagyok benne, hogy az előadó a tárgyalások során ezt észben fogja tartani. Pillanat, pillanat, de hát a mi gyerekeinkről van szó. A mi gyerekeinkről van szó ha van gyermek, akkor az gyermekeiről is szó van, azok jövőjéről, és a költségvetésnek egy nagyon-nagyon kevés arányát kapjuk csak meg, nagyon keveset adunk csak ki az oktatásra. Én támogatom én a takarékoskodást más helyütt, de nem az oktatásban. Az oktatásban többet kellene költenünk. Páljedeli asszony szeretne még hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. már is nagyon kiváló együttműködést sikerült Lokegárúrral kialakítani a módosító, költségvetési módosítókkal kapcsolatban. Egy megjegyzésre szeretnék utalni, amit már személyesen elmondtam neki. Ebben a rövid szövegben hiányzik egy nagyon fontos elem, mégpedig a kultúrára vonatkozó kommentár. De talán egy módosító indítványjal ezt a hiányosságot meg tudjuk oldani. Sokat beszélünk a médiáról, az újságírásról, a sportról, de a kultúra teljes mértékben hiányzik. Remélem, hogy a módosítóink segítségével ezt a hiányosságot pótolni tudjuk, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy akkor, amikor a kohéziós eszközről beszélünk, akkor a kultúráról is beszéljünk, arról, hogy ezt is megfelelő módon kell finanszírozni. Vielen Köszönöm szépen. Mártin úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony az imént éppen arról beszélt, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol támogatja a takarékoskodást. Esetleg pontosítaná ezt a kijelentését? Ezt most nem fogom megtenni, mert ha most mert itt most a mi költségvetésünkről beszélünk, és örülnék neki, ha ez növekedni. Más költségvetésben, más szakbizottságban nyilván szólnék erről. Elmondtam, hogy nem szeretném, hogy azokat a területeket, amelyek a jövendő generációkat illeti, érintik az oktatás kultúra területén, és így tovább. Azt szeretném, hogy itt a költségvetés ne csökkenjen, hanem növekedjen. Én nem tartozok önnek elszámolással arról, hogy mit gondolok arról, hogy hol lehetne takarékoskodni. Lehetne erről beszélni sokat, de nem itt ebben a szakbizottságban. Beletúr kért még szót. Uh, Köszönöm elnök azt, hogy rövid megjegyzés. Támogatjuk a véleménytervezetet a jelentéstevő részéről. Csak a hármas ponttal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem ez nagyon kritikus hangvételben, és egy kicsit negatívan fogalmazta meg. Talán érdemes lenne átfogalmazni úgy, hogy ugyanezt mondja, de valamilyen pozitív megközelítésből kérjük az Európai Bizottságot, hogy több erőfeszítést tegyen a média és a kommunikáció érdekében. Talán. Köszönöm. Uh, as regards uh, the first two points, which, uh, which... Ami az első két pontot illeti, az oktatás és a sport. Üdvözöljük azt, amit olvasható. Csak egy megjegyzés. Felhívnak arra, hogy a következő több éves pénzügyi keretben duplázzuk meg az oktatás területére a költségvetést. Ahogy látták, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a költségvetést növeljük több mint 70%-kal, összehasonlítva a két hét éves időszakot de lehet, hogy azt is látták, hogy az elkövetkezendő években folyamatos növekedést irányoztunk elő. Tehát 2020-ig több mint megduplázódásról beszélhetünk 2013-hoz hasonlítva. Tehát ez az Európai Bizottság javaslata, meglátjuk majd, hogy mennyire jutunk vele. Csak meg akartam ezt említeni. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Szeptember 6-án Szeptember 6-a itt is a módosítók benyújtásának határideje. Lokegárd úr, szeretne még mondani valamit? Lokegárd úr, szeretne még hozzászólni? Nem, jó. Akkor a 15-ös napi rendi ponthoz érkeztünk, de Migászki úr már nincs itt. Vagy mégis? Hát kár. The review of the European neighborhood az átalakuló szomszédság új megközelítésre. Parancsoljon! A Poprzedni punkt będzie taki szybki. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt gondoltam, hogy az előző napi rendi pont az tovább fog tartani, nem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsak lesznek. Ne le, ne a asszonynal beszéltünk. A határidők ennél a jelentésnél nagyon-nagyon közel vannak, tehát kevés időnk van, azt kérni mindenkitől, hogy legyen szíves vegye figyelembe a határidőt, nagyon gyorsan ki kell jelölnünk az árnyék előadókat, hogy tudjunk lépni minél előbb. Kedves kollégák, objektív korlátozások vannak. Hat pontban próbáltam ezért elkészíteni a munkámat, megpróbálom röviden bemutatni. Először is azt kérjük, hogy egyelő módon osszák meg a politika, az európai politika forrásait. Gondoljunk Afrikára és az elmúlt válságra, ugye az arab tavasz forradalmai beindultak, és az Európai Unió nem felelt meg a várakozásoknak szerintünk a, a reakciójával. Vannak olyan állampolgárok, amelyek nem demokratikus rezsimek keretei között kénytelenek élni, és azt várják az Európai Uniótól, hogy lépjen közbe, és védje meg azokat az alapértékeket, amelyeken mindannyian osztozunk, persze mondjuk bizonyos különbségekkel. Szerintem ezt az alapelvet kell alkalmazni az európai partnerek esetében is, tehát a déli és keleti partnereink esetében is, azért, mert itt is vannak olyan országok, amelyeknek demokratikus problémái vannak, itt is vannak nem demokratikus rendszerek, például a fehér orosz rendszer, és így tovább. Tehát ezeknek az állampolgároknak is joga van arra, hogy kapjanak logisztikai, politikai, pénzügyi segítséget. Második pont. Itt azt kérjük, hogy egyszerűsítsék az eljárást, amikor az oktatásról van szó, tehát hogy az érintett, a szomszédság politikában érintett országokból érkező diákok könnyebben mozoghassanak. A fiatalok ezen országok jövőjét képezik, és ugye a szomszédság politika keretében ezekkel az országokkal működünk együtt, és éppen ezért kérjük azt, hogy támogassuk a diákok mobilitását és a diákok cseréjét, könnyebb legyen utazni az Európai Unióban ezeknek a fiataloknak a számára. A mi tapasztalatunkat osszuk meg velük, és tudásunkat, és ezt a know-how-t adjuk át, ez, ebből a fiatalok gazdagodnak ezekben az országokban. Azt is kérjük, hogy hozzanak létre egy egyetemet, legyen egy Euromeriterrán egyetem a szomszédsági együttműködés keretén belül. és ez is valósítsa meg a cseréket. Ugye már létezik egyfajta ö, ilyen rendszer, például Szlovéniában. Ö, ezt az Európai Unió finanszírozza, és a szlová, szlovén kormány. De az Európai Uniónak kell a, nagyon hasznosan fellépni, a lehető leghatékonyabban eljárni. Egy ilyenfajta egyetem létrehozása lehetővé tenni azt, hogy kihasználjuk az előnyöket, tehát ez az Európai Unió tagállamainak is előnyére válna, illetve a jelölt országok előnyére is válna. Minden mobilitás támogató programba be kellene vonni ezeket az embereket. Nem mondom el még egyszer itt a négyes pontnál azt, amit már a kettes pontnál elmondtam. Végül pedig azt is kérjük a külügyi szolgálattól, hogy ugye támogassa a civil társadalom erőfeszítéseit, a szabad médiát, a civil szervezetek munkáját, és így tovább. Tehát kérjük, hogy támogassuk a demokratikus rendszereket, a jogállamiságot azokban az országokban, amelyek az Uniótól keletre találhatók, illetve délre, tehát akik a szomszédság politika részei. Én például a fehér orosz helyzetet említettem, ugye tudjuk, hogy most felfüggesztették a tárgyalásokat, megpróbálunk reagálni valahogy ezen országok lakosainak az elvárásaira reagálni, de ugye mi azt szeretnénk, hogyha ők osztoznának az általunk képviselt értékekben, az, betartanák az emberi jogokat, szabad lenne a média, és így tovább. Záró megjegyzések. lesz lehetőség arra mindenkinek, hogy módosító indítványokat nyújtson be, és számítok mindenkinek az együttműködésére. Arra is lesz lehetőség, hogy tisztázzunk még egy-két pontot, majd az árnyékelőadókkal megvitatjuk a helyzetet. Tudom, hogy már egy árnyékelőadót kijelöltek a szocialisták, és azt is remélem, hogy a többi frakció is minél előbb kijelöli a saját árnyékelőadóját, hogy meg tudjuk kezdeni a munkát rögtön a nyári szünet után erről a szövegről mert még egyszer mondom, nagyon szorít minket a, hat, a határidő rendkívül szigorú szűk, az AFET szabta meg, tehát hogy a külügyi bizottsághoz alkalmazkodnunk kell, rendkívül közel van, de még egyszer nagyon remélem, hogy gyümölcsöző együttműködést tudok folytatni, és hallgatom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, hadd mondjuk el én is valamit önnek. Tudják, hogy én nem vagyok a írásos nyilatkozatok barátja, szószólója, de van egy írásos nyilatkozat, amely arra szólít fel bennünket, hogy az oktatási programokat az életfogytig tartó tanulásban, tanulás keretein belül nyissuk meg a szomszédságpolitika számára. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a kettes pontot világosabbá kell tenni, a következőt írnám bele. Students from ENP countries access to education in Europe, but you say to open our lifelong... Hozzá kell, hogy férjenek az oktatáshoz Európában a fiataloknak. Ki be kell nyitnunk az élethosszígtartó tanulási programokat a szomszédságpolitikában érintett országok fiataljai előtt. Szerintem erre kellene figyelni, nem csak azt mondani, hogy az európai diákok meg kell nyitni az oktatást, be kell fogadni ezeket a fiatalokat. Ezt, ezt érti az előadó ez alatt a megjegyzés alatt, Erasmus és társai. Szerintem ez jó így, ahogy van. Ugyanazok, mm, azon a véleményen vagyunk, mindenki ugyanezt mondja. Ez a mi kötelességünk úgyis utána a többi szemétbe megy, ezzel kell foglalkozni, a fiatalokkal kell foglalkozni. Itt tudjuk megkérni a bizottságot, hogy végre tegyen valamit. Tessék, próbálják ezt megoldani, ha nem, akkor majd módosítót nyújtjunk be. Mindegy, akkor önök ezt megtehetik később. Ďakujem pekne. Ne vegyél a asszony. Pravodajcu v tom, že naozaj... Azt gondolom, hogy támogatni tudom a jelentéstevőt. Valóban kevés volt az idő, a jelentés, a vélemény elkészítésére természetesen támogatnunk kell a kollégát, de hát nem igazságos, hogy időnyomás alá kerülünk. Úgy gondolom, hogy a javaslat nagyon jó. A vélemény készítője ugye híres arról, hogy sokat foglalkozik a szomszédsági politikával, és láthatjuk itt is, hogy egy különleges álláspontot képvisel. A mobilitás támogatásáról van szó a szomszédsági politika keretén belül, tehát az Európai Unió szomszédos államait kell támogatni, közös programokat, mint az Erasmus Mundus támogatni kell, elő kell mozdítani az egyetemeken történő együttműködést, a Tempus program is ide tartozik. Mindenképpen előnyös, hogyha információcsere zajlik a rendszereken belül a tagállamokkal, illetve a szomszédos országokkal is, ezek a szomszédos országok ugye valamikor a jövőben talán tagállamokká is válhatnak. A kulturális párbeszéd szempontjából is nagyon fontos mindez, hiszen az EU-n belül gyakran nyomás alá kerülünk, és a, ami a bevándorlás elleni küzdelmet illeti, és így tovább. Nagyon fontos tehát, hogy e tekintetben együttműködjünk egy, egymással, és fontos megállapítani, hogy mindannyian egy, egyenlőek vagyunk, nem, egyformák vagyunk, nem olyan nagyok a különbségek, ezt szeretném hangsúlyozni. Mi frakcióként mindenképpen módosítókat fogunk benyújtani, de kommunikálunk is majd a vélemény szövegezőjével, és szorítunk neki. Elnök, köszönjük szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a jelentéstevőnek. Nagyon nehéz dolga volt ennyire röviden megfogalmazva mindent beletenni. A területi és határokon átnyúló együttműködés a nemzet, vagy a szomszédsági politika ezen belül segít abban, hogy megközeli, meg, hogy egymáshoz közelebb hozzuk az állampolgárokat kicsi lépésről kicsi lépésekre. A civil társadalom mindennapi életében szeretnénk hozzáadott értéket és változtatásokat elérni. A képzés szerintem rendkívül fontos, így lehet a demokráciát fejleszteni, a kormányzás és az adminisztráció területén is szerintem a gyakorlatok megváltoztatása nagyon sok jót hozhat ezekbe az országokba. Szeretném a bizottságtól azt kérni, hogy ezt a részt egy kicsit jobban fejtsük ki, hiszen csak a ö, szomszédsági politika 10%-a vonatkozik erre. Köszönöm, elnök asszony. Amit Magaszki úr itt ebben a jelentésben elvégzett, ez egy nagyon megalapozott munka. Elégedett vagyok azzal, amit a földközi tengeri térségről, különösen az Euró-Mediterrán Egyetemről mond. Persze ez az egyik olyan kérdés, amivel az Euromediterrán közgyűlésben is sokat foglalkozunk. A mobilitási programmal kapcsolatban is osztom a véleményét. Talán módosítókat nyújtunk majd be ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a szakbizottságunk szintén szavazhat erről, csak úgy, mint ahogy a, külön, vagy a külügyi szakbizottság, akik már szintén kijelöltek egy árnyékjelentéstevőt. Köszönöm szépen, a bizottság részéről is van egy képviselőnk. Szeretne hozzászólni? Nem volt itt, amikor a vélemény szövegezője felszólal, de azt hiszem biztosan olvasta a vélemény tervezetet. Parancsoljon. Sorry for being... Elnézést, kicsit elkéstem, és köszönöm a szót. Annyit szeretnék csak mondani, hogy a nemrégiben nyilvánosságra hozott, és ki is maga, Vito Porreri vagyok, az Education és Culture főigazgatóságtól az Európai Bizottság részéről. Az elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Eh, well, eh, do you hear me? Yeah, okay, I'm, I'm, I'm, well, this is not... Mi a külügyi szolgálattól jöttünk, nem az Európai Bizottságtól. Először a bizottsági kollégának adnám meg a szót, de igazából, ami minket illet, mi mindennel egyetértünk, úgyhogy igazából inkább a bizottság képviselőjének kell, hogy a véleményét meghallgassák. Allez, Mr. Yeah, So, again, sorry. Hát akkor még egyszer elnézést kérek. Az Oktatás és Kultúra Főigazgatóságtól érkeztem a bizottságtól, én vagyok az Erasmus Mundus programért felelős. Szeretném egy kicsit kifejteni azt, amit az utolsó felszólalók mondtak. Az Európai Bizottság a szomszédsági politikáról szóló közlemény után szeretné a szomszéd országok keleti és déli szomszédaink programokban való részételt is előmozdítani. Lesz erre költségvetésünk a következő tanévtől, 2011. szeptemberétől 20 millió euró lesz arra, hogy további mobilitást finanszírozzunk, finanszírozzunk ebből a következő tanévben. Ezt az Erasmus Munduson keresztül fogjuk végrehajtani, amely különösen a szomszéd országokra összpontosít. További pénzösszegeket is előirányoztunk a következő két évre a programra, ezek a jelenlegi fázis utolsó két évét fogják jelenteni. További alapokat különítettünk el a Tempus programra, a Cselekvő Ifjúság programra, amelyeket szintén beindítunk és folytatunk ezekben az országban, valamint a kultúra és a képzés területeire is. Jelen pillanatban dolgozunk az Európai Bizottság következő program generációra vonatkozó dokumentumán, konkrét fellépéseket szeretnénk tervezni a szomszédországok számára. Talán hatékonyabban össze lehet így fogni azt a kapacitásépítési lehetőséget, amit a Tempus, illetve az Erasmus Mundus mobilitási része jelent. Remélem, hogy ezt majd támogatni tudják, és ezen konkrét cselekvések konkrétan a szomszédországokra fognak irányulni. Köszönöm. Most pedig az, a külügyi szolgálat képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak annyit mondhatok kiegészítésképpen, ő teljes mértékben támogatom a külgyi szolgálat nevében mindezt a hat pontot, ezeket nagyon érvényesnek és értékesnek tartjuk. A további hozzáadott érték szempontjából az Európai Bizottság közleményéhez hozzáadnak ezek, úgyhogy csak támogatni tudjuk. Tény azonban, hogy az Európai Bizottság még mindig tőlünk kapja a pénzt arra, hogy azt megtegye, amit mi akarunk, ezért szeretnék még egyszer szólni erről néhány szót. Jövőre természetesen csak az Erasmus Mundus költségvetését növelhetjük, igaz ez az azutáni évre is. Kevés új eszközt vehetünk ki az életfogy hosszígtartó tanulás programból. Migászki úr jelentésében azonban nagyon fontos, hogy, hogy figyelemmel legyünk a jövőre is. Legyen egy olyan szöveg benne, amely azt mondja, hogy az új programokat meg kell nyitni a szomszédsági politika számára, ami az oktatás és nevelés kérdéskörét illeti, de ez ugye nem jelenti azt, tehát ezt azért el kell mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezt a mi költségvetésünkből veszik el. A nyugat-balkáni országok felé, felé történő nyitás költségeit sem a mi költségvetésünkből finanszírozzák, hanem az IPA-ból. És amit a szomszédsági politika kap, azok a pénzek, azokból a pénzekből lehet majd finanszírozni az életfogytig tartó tanulás program nyitását bővítését a szomszédságpolitika felé. Azt hiszem mindkettőre szükség van, tehát a jövő évre kellene vetnünk egy, tekint, egy pillantást, ahogyan ön megtette, és aztán fűzzük hozzá, hogy a, következő, a program következő időszakára vonatkozóan ezeket az országokat vonjuk be mobilitási és oktatási programainkba, programainkba, és ezzel mindkét ötletet bevettük. Tudnak követni? Jó, Migánszki úr elnök asszony, nagyon röviden. Én is egyetértek, és én is úgy gondolom, hogy ezeket a programokat támogatni kell. Katarinának és Doris Páknak igaza van. Remélem, hogy ezt az elem, ez az elem is megjelenik majd a végleges szövegben, a jelentésben. Nagyon örülök, hogy megvan már a néppárt előadója is, fantasztikus, mert akkor rögtön elkezdhetjük a munkát. Én is kiemelem a határokon átnyúló aspektust, és a programok konkrét hatását, ugye ezt valaki már említette, Pakasszony és Nyevegyelova asszony is utalt arra, amiről a bizottság képviselője is beszélt, ugye az Erasmus tevékenysége és a Tempus program, mindannyian támogatjuk ezeket a projekteket, tehát szükséges az, hogy megtaláljuk a politikai akaratot és a támogatást ehhez. Örülök annak, hogy a külügyi szolgálat is itt van, és hogy szintén, amennyiben ezt leírták, támogatják ezt a véleményt. Nagyon örülök ennek az együttműködésnek, és remélem, hogy a nagyon szűk határidők ellenére is képesek leszünk arra, hogy jó munkát végezzünk. Köszönöm szépen, Migánszki úr! A módosítókat szintén szeptember Nyolcadikáig várjuk. Jó, úgy, ahogy a többit is. Akkor van még egy kis időnk. Szeptember 8-a a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, 16-os napi rendi pont a koordinátorok határozatainak jóváhagyása. Ma reggel még egyszer megerősítettük a koordinátorok döntését. Az összes többi kérdés se kapcsolatosan van-e valamilyen probléma? Nincs 17-es napi rendi pont. Egyéb kérdések Nincs megjegyzés. 18-as napi rendi pont. Október 4-én van a következő ülés, és október 5-én és szeptember 12-én találkoznak a koordinátorok Strasbourgban. Köszönöm szépen ezt a csodálatos reggeli ülést. Mindenkinek szép nyarat kívánok, jó pihenést, és remélem, hogy jó kedvel, nagy lendülettel jönnek majd ősszel vissza, mert igen nehéz csatáink lesznek az Európai Bizottsággal. És köszönöm szépen a tolmácsoknak is, és a tolmácsoknak is jó nyarat, jó üdülést kívánok.